Um, Kedves kolléganők, kollégák, kezdjük a munkát. A témánk nagyon fontos, és nagyon fontos prezentációink lesznek, tehát éppen ezért nem akarom húzni az időt előtte. Michael Flaherty prezentációját hallgatjuk majd meg. Örülök, hogy itt van az Európa Unió alapjogi ügynökségét képviseli, és a 2018-as programról szeret beszél, szeretne beszélni hozzánk. Az ülés az interneten hallható. A Európai Unió alapjogi ügynöksége munkaprogramjáról hallunk. Ez az egyik leglényegesebb ügynökség az Európai Uniónak. Ezen kívül szeretném még megemlíteni, hogy egy nagyon jó látogatásunk volt az FRA-nál, az alapjogi ügynökségnél, és a látogatás részletei természetesen eh, hozzáférhetőek a titkárságon keresztül, és biztos, hogy a kollégám is megemlíti majd, de most szeretném mindenek előtt megköszönni a prezentációt. Az egyik leglényegesebb megjegyzésem most az lenne, hogy az FRA a tagjainak egyéni segítséget is nyújt. Ez egy nagyon nagy téma volt, és számos egyéb stratégiai dologról hallhatunk majd. Tehát nyilvánvaló, hogy ezekről is hallunk majd. Szeretném azt is elmondani, hogy a 31-es cikk alapján, az FRA alapján az éves értékelés is olvashatjuk az interneten. De most szeretném megkérni Michael-t, hogy mutassa be az FRA 2018-as munkaprogramját 15 percen belül. És most átadom a szót, utána pedig eszmecserét tartunk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, és köszönöm a meghívást is. Személyesen is szeretnék köszönetet mondani, hogy egy egész napot eltöltöttek velünk. Nagyon jó látogatás volt, és megismerhettük mi is a Libe Szakbizottság prioritásait. Tisztelt képviselők! igazából nem tekintek túl nagy optimizmussal a 2018-as évre. 2017 mindenképpen nagy kihívásokat tartalmazott. Folytatjuk a munkánkat, remélem megfelelő módon, és túl sok hely, túl sok vezető van a helyeken. Az emberi jogok és az alapjogok igenis nagyon fontosak. Ezt mindig is tudatosítanunk kell. Minnyájunknak fáradoznunk kell az emberi jogok betartásán, és az Európai Parlamentnek pedig vezető szerepet kell a fáradozásokban játszania. Az alapjogi ügynökség támogatja önöket ebben a vezető jogalkotási szerepben, hogy az Európai Unióban érvényesüljenek az alapjogok. egy öt éves stratégiai tervet eh, fogadott el az igazgató tanácsunk tavaly decemberében, ez pedig eh, figyelembe veszi a tematikus keretet, amelyet az európai intézmények szabtak meg, és természetesen szó van az éves kiértékelésről, amelyről az elnök az előbb szól. Ezt az öt éves programot éves programokra bontjuk le, és ez 45 különféle konkrét projektet jelent. És most ezekről a projektekről szeretnék beszélni. Néhány hete publikáltunk egy jelentést a civil társadalom helyzetéről. Az Európai Uniós civil társadalom helyzetéről. És látjuk, hogy milyen nyomás van a civil társadalmon. A civil társadalomra nehezedő nyomás az Európai Unión belülről és kívülről is jön. Az alapszabályunk tartalmazza, hogy a civil társadalommal szorosan együtt kell működnünk, éppen ezért horizontális felelősséggel bírunk. És nagyon fontos, hogy az alapjogi civil társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködjünk. Tehát a nyomások, a nyomás lehet pénzügyi jellegű, lehet politikai jellegű, döntéshozatali jellegű. Néhány helyen pedig fenyegetésnek is vannak téve. De nagyon sok jó gyakorlatot is tapasztaltunk a tagállamokban. A jelentés ajánlásokkal zárul, az alapokhoz való hozzáférés megkönnyítése egy nagyon lényeges szempont. Nagyon fontos a kapacitás, építés európai szinten. Nagyon fontos az, hogy a civil társadalomra nehezedő nyomások fajtáját osztályozzuk, és specifikus ajánlásokat adjunk. Egy másik terület, amelyről szólnék, az alapjogi kutatásaink hogy az Európai Unió az IT rendszerekkel hogyan tud hozzájárulni a civil társadalom erősítéséhez. Kilenc folyamatban lévő projektünk van, három jogvéleményt a parlamentnek benyújtottunk. Az eredményeinket március 28-án publikáljuk mag, és alapvető alapjogi aggályokat is észleltünk az elmúlt két év során. Először is az a probléma, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy milyen jogaik vannak az adatvédelem területén. Másodszorban aggódunk az adatok pontossága miatt is. Tehát, hogy a rendszerekben az adatok kompatibilisek és helytállóak. És ez pedig alapjogi aggályokra ad okot. Egy másik agályos terület az, hogy az adatokhoz való hozzáférés korrekciós szempontból is nagyon nehéz. És nagyon sok hibát észleltünk az adatokban. Most például a rendszerek interoperabilitását tekintve már egy külön jelentést is publikáltunk a bizottság magas szintű szakértői csoportjában történő részvételünkről. Itt nagyjából ugyanezeket a pontokat észleltük, amelyekről szóltam, és az interoperabilitás is nagyon lényeges ebben a tekintetben. az interoperabilitás igazából több, mint egy kihívás az emberi jogi szempontokból, de nagyon pozitív szempontok is levonhatok. Tehát például, hogy a meglévő adatok alapján például eltűnt gyermekeket lehet felkutatni. És nagyon fontos, hogy a javaslataink néhány eleme még nem került áttekintésre, mert még a magas szintű szakértői csoport nem foglalkozott velük. Nagyon lényeges, hogy ezt eh, vigyük véghez. A parlament is eh, fordult hozzánk olyan kérdéssel, hogy eh, írjuk le az interoperabilitásban rejlő nehézségeket. Én azt javasoltam, hogyha érdekli a szakbizottságukat, akkor részletesebben is beszámolhatok a biometrikus kutatásunkról. Egy harmadik téma az a migrációs hotspotok, és uh, már két éve foglalkozunk a témával, és nemrég kötöttünk a görög kormányjal egy egyetértési nyilatkozatot. Tehát mit is jelent ez? Olaszországban megnéztük a hotspotok helyzetét, a fogadóállomások helyzetét, és elsősorban a gyermekvédelmi szempontokat tartottuk szem előtt. Az olasz kormányzat segítségünkre volt ebben. Most áttérek Görögországba. Itt a nemi és gender alapú erőszakkal foglalkoztunk. Nagyon komoly téma a fogadóállomásokon, amelyek a görög szigeteken találhatók. Általánosságban kijelentető a hotspotokon, a fogadóállomásokon történt tapasztalataink, mint már említettem, két éve folytatjuk ezeket a vizsgálatokat, és részletes jelentést publikáltunk a 14 leginkább érintett tagállam helyzetéről. Néhány hete publikáltuk ezt a jelentést, és öt területet azonosítottunk, amelyek nagyon problematikusak mind a 14 érintett tagállam területén. Elsősorban folyamatos nehézségeket tapasztaltunk a menedékkérés tekintetében, tehát nehezebb bizonyos tagállamokban benyújtani a menedékkérelmet, mint két éve. Másodszorban, hogyha sikerül, akkor még mindig túl sokáig tart a folyamat, és a menedék kérelem benyújtása is megnehezedett több területben. Tehát például itt a fizikai problémákkal is találkoztunk, tehát például, hogy hogyan laknak a menedékkérők, tehát van, hogy egyszerűen beesik az eső, meg a hó a tetőjükön, olyan rossz a lakási helyzetük. Említettem már a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem is kiemelt szereket kapott a vizsgálataink során. Nagyon lényeges az, hogy bizonyos migrációs fogadóállomásokon szinte bezárva tartják a menedékkérőket. És amennyiben érdekli önöket, sokkal részletesebb beszámolót is tudunk adni. Ez természetesen a mai alkalommal csak egy átfogó beszámoló. Most egy másik témát említek, a romák alapjoga, ez a téma. Két publikációnk jelent meg az elmúlt éppen, az első már áprilisban, és áprilisban jelenik majd meg. Tehát ez a cigány ellenességről szól az Európai Unióban 2011 és 2016 között. És eh, itt a diszkrimináció különféle formáit eh, soroljuk fel, és a cigány ellenesség egyéb megjelenési formáit. Nagyon fontos az agregált gender alapú megközelítés is. Ezt szeptemberben publikáljuk majd. Tehát ez az agregáció azt jelenti, hogy a migráns roma nőket halmozottan diszkriminálják. És ezek a tapasztalatok a nők tekintetében sajnos sokkal rosszabbak, mint a roma férfiak tekintetében. Most egy másik téma következik, a jogállamiság. A jogállamiság védelme, tehát természetesen ez sokkal messzebbre mutat, mint a mi mandátumunk, mint az alapjogok, de az alapjogok mégiscsak a dolog magvát képzik, a jogállamiság magvát. Köszönöm a támogatásukat ebben a tekintetben. 2018-ban az Európai Alapjogi Információs Rendszert fogjuk kialakítani. Ez egy online rendszer lesz, ahol az összes eredmény megtalálható, amelyre szert tettünk. Nem csak mi, hanem az ENSZ, az Európa Tanács és más szervek is feltöltik ide majd az adataikat országonkénti és kategóriánkénti lebontásban. Még egy utolsó projekt területet említenék meg. 2018-ban kettő év telt el, 2016 óta, amikor az első alapjogi fórumunk volt. És szeptember 25-27-e között lesz a második alapjogi fórumunk Bécsben. Itt különféle eszmecserékre kerül sor olyan emberek között, akik különben nem találkoznának. És célunk pedig az, hogy az emberi és alapjogokat sokkal erősebben védjük az Európai Unióban. A globális keret arról szól, hogy hogyan hozzuk össze az embereket. És hogyha már ott vagyunk, akkor mindenki ugyanazt a méltóságot kapja meg. Tehát spontán eszmecseréket szeretnénk, ott lesz az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Unió, ott lesznek a, a civil társadalom képviselői, emberi jogi szervezetek, az üzleti élet képviselői, a fiatalok, képviseleti szervei, tehát megpróbálunk nagyon-nagyon sok érintettet összehozni. Legutóbb egy eh, nagyon erős libe delegáció vett részt az alapjogi fórumon, és most is szeretném önöket eh, meghívni, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a második alapjogi fórumon. De természetesen megbeszéljük a, önökkel a fórum eredményeit is. Elnök úr, most, ha néhány intézményi témára térhetnék át, végezetül, volt, mint említettem, egy külső kiértékelés, ez volt a második külső kiértékelés az FRA tekintetében, relevancia, hozzáadott érték, hatékonyság, összehangolás és hatékonyság. Tehát ezt a jelentést bátran vállaljuk, hiszen minden területen nagyon jó osztályzatokat kapott az ügynökségünk. Számos ajánlás is született ebből a külső vizsgálatból, hogy hogyan tudjuk a munkánkat jobban végezni. Ezeket a decemberi igazgatósági ülése mind megbeszéltük. Most pedig eh, szeretnék néhány ajánlást is megosztani önökkel. Igazából csak három példát szeretnék említeni, de ezek sem lesznek újak az önök számára. Az első az az, hogy még mindig nincs elég hatalmunk a bűnügyekben való fellépéshez. Tehát, mint például a rendőrségnek, határőrségnek, és így tovább. Tehát még mindig gyengék vagyunk ezen a téren. Másodszorban az igazgató tanács azt javasolja, hogy erősebben belefolyhassunk az európai jogalkotásba saját kezdeményezésű anyagokkal. Hiszen pillanatnyilag csak az intézmények felkérésére készítünk anyagokat, szeretnénk saját kezdeményezésű anyagokat is készíteni. A harmadik ajánlás az igazgató tanács részéről az, hogy több forrásra van szükségünk. Nagyon finanszírozott az ügynökségünk. Mondhatni, nagyon szerény eszközökkel gazdálkodunk. Végezetül pedig, elnök úr, szeretnél még kihangsúlyozni, hogy az önök szakbizottságával rendszeresen konzultálunk, hogy a tudományos bizottságunkba kik kerüljenek be. A tudományos szakbizottságunk az egyik legfontosabb szervünk, hiszen ők folytatják a kutatásokat, és kiváló szakembereink vannak. Tehát megkérjük önöket is, hogy segítsenek nekünk az igazgatótanácsban, hogy a lehető legjobb szakembereket válaszuk be. Nem sokára osztrák elnökség lesz, és az osztrák elnökség pedig gondolom számos lehetőséget biztosít önöknek is, hogy eljöjjenek Bécsbe. És most szeretném a szakbizottság minden tagját meghívni, hogy látogassa meg az ügynökségünket, hiszen a személyes tapasztalat mindig a legjobb. Köszönöm szépen. Uh, um, Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes javaslatot. Jó néhány hangsúlyos, fontos gondolatot uh, hallhattunk, és valóban a szigazgatóság és a titkárság, akik most nincsenek itt, de hát velük is azért nagyon mélyreható beszélgetéseket tudtunk lefolytatni, és hát ebből is kiderült, hogy nagyon sok dolgot értékelnünk kell. Kedves kollégák, fontos az euró iniciatíva, és a rendőrségi, illetve igazságügyi együttműködés a büntetőjogi témában. Úgyhogy ezt a témát itt a szakbizottságban is meg fogjuk tárgyalni, ahogyan erről akkor is beszéltünk. Önök óriási területet fednek le politikai értelemben, ugyanakkor a gyakorlati kérdéseket sem felejthetjük el. Rengeteg ügyel kell megküzdeniük, sok kolléga látja azt is, hogy milyen szín, magas szintű tudományos munka is folyik önöknél. Ráadásul az önök ügynöksége nagyon sokat segít az egyes parlamenti képviselők munkájában is, tehát intézményileg is a parlamenti képviselők bármikor ellátogathatnak Bécsbe, és ez tényleg kritikusan fontos, mert ezen keresztül biztosak lehetünk abban, hogy ez az ügynökség nagyon intenzíven dolgozik, és valóban ezek a raportőrök, illetve a különleges érdeklődésű parlamenti képviselők segítése is fontos feladat az önök számára. Folytassuk akkor Káterina Csinnicsivel. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt, amely a kihívásokról is szólt, és tényleg a 2018-ban azt gondolom, hogy az alapjogok szempontjából rengeteg kérdés fog majd felmerülni. Ön nagyon mérehatóan mutatta be az önök munkáját, és valóban az alapjogi ügynökség igen átfogó munkát végez. Rengeteg a kihívás, manapság, a terrorizmus, a bevándorlási krízis, és azok az alapjogokat illető támadások, amelyek akár az interneten is megjelenhetnek. Számomra rendkívül fontos a gyermekek, illetve a kiskorúak védelme. Ma a, közösségi média és az internet, amelyet egyre fiatalabb korban kezdenek használni a fiatalok, nagyon nagy lehetőséget is rejt magában, de rengeteg a probléma is. A fake news, a kiberbullizmus, az, hogy radikalizációra, az extrém politikai töltetű tartalmak terjesztésére is használják az internetet. Mi az, amit mi tehetünk? Milyen eszközök vannak a kezünkben? Mi, parlamenti képviselők is természetesen, annak érdekében, hogy a kiskorúakat, illetve a gyermekeket védjük ezen kihívások vagy kockázatok miatt. Ön beszélt a kiskorúakról, azoknak a fogvatartásáról, amely mondjuk úgy, hogy sohasem lehet elfogadni ezt, és mi tavaly itt az Európai Parlamentben illetve a bizottság, tehát Jurova asszony szervezett a gyermekjogok tekintetében egy konferenciát, főként a fogvatartással kapcsolatban, hogy ez többé ne ismétlődhessen meg, vagyis, hogy a migráns kiskorúakat azonnal központokba vigyék és fogvatartsák őket. Nagyon fontos a, azon kiskorúak védelme, akik kísérő nélkül érkeznek Európába. Mit tud erről, és mit gondol ön az Eurodac dokumentumáról, amelyben a gyermekek, illetve a kiskorúak azonosításával kapcsolatban jelentek meg iránymutatások, mert csak ugye egy azonosított kiskorút tudunk nyomon követni, Most ugye hat éves korra tették a korhatárt az új lenyomat vétel tekintetében, és ezzel kapcsolatban nagyon nagy viták kezdődtek meg, hogy mennyire lehet rá kényszeríteni a fiatalokat erre. Természetesen nem, kiskor, nem 6 éves kisgyerekekről beszélek, hanem inkább a 17 évesekről, 17-18 évesekről. Mit gondoltát ön erről? És aztán egy másik aspektusról is szó esett, a külső és belső nyomás, amely ma a társadalmat érinti. Van itt egy fontos aspektus, amelyre ön is utalt, és a terrorizmus témájához is kapcsolódik. A terrorizmus, amely jó néhány országot érintett sajnos, bizonyos fajta diszkriminációt is magával hozott, a muzulmán közösségekkel szemben. Tudjuk, hogy ebből mi fakad, mi származik különböző profilok alatt, akár a nyomásgyakorlás eszközeire is gondolhatok, és ezen keresztül hát bizony egyre több diszkrimináció éri ezeknek a közösségeknek a tagjait, és természetesen ellenreakciók is mutatkoznak azok részéről, akik nem érzik integráns nem érzik azt, hogy ők integráns részét képeznék a többségi társadalomnak. Erről lenne, tehát ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem, kérem ezt fejtse ki. Köszönöm szépen, Bóni úr. Köszönöm szépen. Nagyon átfogó prezentációt hallhattunk a 2018-as munkadokumentummal, munkaprogrammal kapcsolatban a prioritásokról is hallhattunk, és természetesen rendkívül sok kihívás fogalmazott meg ön is, ezek fontosak számunkra itt az Európai Unióban. Teljes mértékben egyetértek önnel az, abban, hogy a migránsokra, a hotspotokra kell odafigyelnünk, aztán a roma ellenesség, cigány ellenesség témája is továbbra is fontos kell, hogy legyen, de sajnos vannak itt új jelenségek is, az antiszemitizmus növekedésére gondolok, amely bizony egyre nagyobb problémát jelent egyes európai országokban. Emellett, amikor a jogállamiságról beszélünk, én úgy gondolom, hogy nem csak rendszerekről, tehát igazságügyi rendszerekről kell beszélnünk, mint például Lengyelországban, hanem arról is, hogy az emberek számára, a húsvér emberek számára ezek a változások mit jelentenek a mindennapjaik szempontjából. Monitoroznunk kell a helyzetet ebből a szempontból, ö, hogyan írható le mindez. Köszönöm szépen, mert azt gondolom, hogy ha ezek a jelentések, amelyeket önök elkészítenek, vonatkoznak majd az adatvédelemre, a digitális problémákra, az adatok megbízhatóságára és arra, hogy hogyan is lehet hozzáférhetővé tenni, hogyan lehet megvalósítani azt, hogy bizonyos adatokat ki lehessen javítani, vagy akár törölni is lehessen. Ezek nagyon fontosak számunkra, és azt gondolom, hogy ezt meg is kell értenünk, hiszen ezen keresztül kell beindítani a közvéleményben is egy vitát arról, hogy a privát szférához való jogot, illetve a személyes adatok védelmét hogyan tudjuk erősíteni. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban lesznek majd újdonságok az önök részéről is. És az utolsó gondolatom pedig egy olyan jelentésre vonatkozik, amely a civil társadalom, a non-profit szervezetek működését érintő kihívásokra vonatkozik. Szerintem csodálatos munkát végeztek ebben a jelentésben is. Nagyon sok kérdés felvet mindez, és azt hiszem, hogy Klódnak azt javasolhatjuk közösen, hogy ugye kilenc vélemény készült az ügynökség részéről, ezek konkrétan ajánlások, mondjuk úgy de szerintem időről időre vissza kell térnünk ezekhez az ajánlásokhoz, hogy ne csak jelentések készüljenek, hanem egy olyan helyzetet kell létrehoznunk, amelyben reakciót tudunk kiváltani az ajánlásokkal kapcsolatban. Tehát reagálnunk kell mindenre. Például ilyen a civil szervezetek finanszírozásának kérdése, ezt mi is egy parlamenti állásfoglalásban megemlíthetjük, hogy hogyan lehet függetlenül ezeket a szervezeteket ellátni forrásokkal, hiszen rendkívül fontos munkát végeznek a jogállamiság, a demokrácia erősítése, és általában az állampolgárság tudatosságának emelése szempontjából. Köszönöm szépen! Valóban ezeket a ajánlásokat nagyon jónak gondoljuk, fontosnak gondoljuk. Most az, hogy hogyan tudjuk őket felhasználni, az megint egy másik kérdés. Itt szerintem van még mozgástér, lehet javítani a helyzeten. Sőt, azt hiszem, hogy a Jurodakkal kapcsolatban is felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a forrásokat megfelelőképpen kezelni. Ez tényleg fontos. Jurek úr következik. Köszönöm szépen. Kedves igazgató úr, ön rendkívül érdekes prezentációt tartott, és azzal kezdte, hogy tulajdonképpen a civil társadalomban Európa szerte válság tapasztalható, és ezen keresztül az alapjogi ügynökségre is újabb feladatok hárulnak. Nagyon komoly kérdésekről van szó. Romániában például a társadalom igen nagy része azt kérte, hogy népszavazást tartsunk arról, hogy a román alkotmányba bevezessünk a családra vonatkozó definíciót, mint ahogyan az Magyarországon, Horvátországban, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is szerepel az alkotmányban. Nos, ez tényleg egy társadalmi igény, és gyakorlatilag az Európai Parlament is ellenzi ezt. Nekünk nem szabad, hogy ilyesmire használjuk fel a mandátumunkat, mert minden európai népnek joga van ahhoz, hogy az ő országában, hazájában olyan mechanizmusokat építsenek be, amelyek ott működnek, és nem más rendszerekből viszik át őket. Vannak aztán itt más példák is a civil társadalommal kapcsolatban. Például Lengyelország kapcsán nagyon sok támadást érte Lengyelországot. Például tavaly az abortuszt akarták leállítani Lengyelországban, és ez is társadalmi igény volt. Most ezekkel az állásfoglalásokkal mit tesz az ombudsman, és mit tesz az alapjogi ügynökség? Hiszen az Európai Parlament gyakorlatilag ezt a kezdeményezést nem volt hajlandó befogadni, és igen nagy nyomásgyakorlás történt. Más példák. Van egy olyan állásfoglalás, amelynek a célja 900 ezeren írták egyébként alá, az abortusz leállítása. Itt megint csak a polgári kezdeményezést érték támadások, és a civil társadalom ilyen értelemben a demokrácia, vagy a konszolidált demokrácia ellenében hat elvileg. Aztán nézzük az élethez való jogot, illetve a családhoz való jogot. Nagyon érdekes mindez, mert hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen válaszokat is kaptunk az Európai Bizottságtól, hát abból kiderül, hogy ezek nem EU-s hatáskörbe tartoznak, hanem tagállami hatáskörbe tartoznak. Na most viszont nem védik meg a tagállamokat ebben, mert amikor döntések történnek, akkor támadások érik ezeket a kormányokat vagy akár a civil társadalmat is, amely zászlajára tűzte ezeket a célokat. Ezek nagy problémák, úgyhogy szerettem volna, hogyha az alapjogi ügynökség vezetője is ismerni ezeket a problémákat, hogy ne állandóan megfolytsák ezeket a kezdeményezéseket, amelyek olyan embereket is megpróbálnak megvédeni, akik a parlamentben semmiképpen sem kapnak semmiféle képviseletet. Nagyon sokszor csak a pártok hangját halljuk, a médiát, de sokan vannak olyanok is, akik nem tudnak saját magukért kiállni. Sargentini asszony következik. Köszönöm, hogy szépen a tájékoztatást, a átfogó képet kaptunk. Engedjék meg, hogy először is reagáljak Bóni kollégán által elmondottakra, mert az egyik föl, fontos kérdést vetette fel, hogy az adatok, ami az állampolgárainkat érinti, hogy tudatában vannak-e az adatkezeléssel, illetve hogy az adat pontossága megvalósul-e az egész rendszerben. Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés. A másik kérdés, hogy elképzelheti az, hogy fel tudjuk, tehát meg tudjuk-e valósítani ezeket, amikor ez monitorozásra kerül. Továbbá a jogaink, a jogtudatosság területén várható-e, hogy valóban lesz javulás. Engedjék meg, hogy még hozzászóljak az alapjogi fórum kérdéseihez ez egy lehetőség, hogy megfogalmazzunk olyan kérdéseket, ahol azt látjuk, hogy egyre több tagállamban identitáspolitikákat kezdenek alkalmazni. Saját hazánkat, ha megvizsgáljuk, akkor van egy olyan felfogás, hogy mindenkinek csak egy identitása lehet, a saját nemzeti identitása. De hogyha egy globalizált világban az Európai Uniót vizsgáljuk, ott egyre integráltabbak, az emberek egyre nagyobb nacionalizmus szeretnének, ugyanakkor vannak, akiknek több identitások vannak, van, akit abszolút nem érdekli a saját identitása, hanem a nemi hovatartozása vagy egyéb kérdések foglalkoztatják jobban. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ennek ellenében mennénk, mert állandóan az embereknek a lojalitását kérdőjelezik meg, illetve úgy tűnik, mintha a lojalitás az egy nagyon szűklátókörűségre épülne jelenleg. Említették az alapjogi információs rendszernek az elintézését, elin díjtását. Ez egy olyan valami, amihez már hozzá tudunk férni, mert úgy tűnik, hogy lehet rá rajta keresni országonként is. Eddig ez volt a probléma, hogy nem lehetett országspecifikus keresést alkalmazni, mert minden adat ömlesztve volt benne és vannak referenciák más testetekre is, mint az, az ENSZ. Az nagyon jó lenne, hogyha lenne átjárás, és nagyon üdvözölném például Magyarország vonatkozásában és más esetekben is. És jó lenne, hogyha a parlament Lengyelország ügyét is napirendre tűzné. És végezetül elnök úr, a több éves pénzügyi kerettel is foglalkozni fogunk. Vannak ezzel kapcsolatban észrevételek a, és ugye nincsen elég forrás a működésre, ez is egy olyan kérdés, amit meg kell, de egy több éves pénzügyi keretben az is felvetődik, hogy az alapjogi kérdéseket kellően finanszírozzuk-e fontos lenne, hogy egy megfelelő elemzésünk legyen azzal kapcsolatban is, hogy majd amikor a tárgyalások végéhez érünk, erről pontos képünk legyen. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy azt javasolja, hogy még két hozzászólót hallgassunk meg, majd pedig adjunk időt a válaszra, és akkor 10 órakor zárjuk le ezt a panel részt. Még két hozzászóló tehát. Következő Cecil Kienge. Köszönöm szépen, Claude. Én is szeretném megköszönni a igazgatónak a prezentációját. Részemről egy fontos és specifikus kérdést szeretnék feltenni az igazgató úrnak, de szeretném megköszönni a jelentését és a 2018-2020-ra vonatkozó munkaprogramot is. Nagyon objektív és nagyon érdekes dolgokat olvashatunk ebben. Azért is mondom ezt, mert számomra a bevándorlás és a menekült kérdés, a diszkrimináció és a rasszizmus témája a legfontosabbak. Itt azt gondolom, hogy holisztikus megközelésre, megközelítésre van szükség, és gyakorlatilag olyan témákról beszélünk, amelyek nagyon gyakran igen nagy méreteket öltenek, ilyen például a migrációs téma. Szerintem ezért oda kell figyelni mindenre. Néhány nappal ezelőtt Macerata városában, Olaszországban egy úr lelőtt hat embert. Az volt a célja, hogy minél több feketét lelőjön. Ez sajnos nem egyedi eset, mert néhány nappal korábban már voltak hasonló nyilatkozatok olyan emberekről, akik azt mondják, hogy a fehér faj felsőbbrendű. Én nagyon régóta beszélek arról itt ebben a parlamentben az afrofóbia problémájáról. Szerintem ennek is szerepelnie kellene az önök jelentésében a cigányellenesség, az iszlamofóbia mellett. Én azt szeretném kérni, hogy az afrofóbiát is ismerjük el hivatalosan is. Az afrofóbia elleni harc csak egy kis szeretéről beszéltem, mert az afrikaiak félnek, hiszen tényleg ilyen agressziók érik őket. Voltak persze tüntetések is, és így tovább. Az afrofóbia elleni harc nagyon erőteljesen meg kell, hogy jelenjen, és nem csak a diszkrimináció szempontjaiból kell ezt figyelembe venni, hiszen itt olyan gyűrölet tárgyát képezik az afrikaiak, illetve a sötét bőrűek, amelyek abból, ez a gyűlölet abból táplálkozik, hogy a fehér emberek felsőbbrendűnek érzik magukat. Itt konkrét stratégiákra van szükség, inkluziós cselekvési tervekre, és konkrét ajánlásokat kell megfogalmazni a tagállamok felé. Én azt gondolom, hogy önnek ebből a szempontból rendkívül fontos szerepe lehet, főként az adatgyűjtés és a bizottság felé ezeknek az adatoknak az átadása révén, hiszen ezt a formáját a rasszizmusnak el kell ismerni hivatalosan is. Szerintem fontos lenne egy emberi jogi alapot is létrehozni itt Európában. Köszönöm. Thank you, Cecilia. I know the Afrophobia issue is on the... Köszönöm. A kérdéseket végezetül pedig Köszönöm szépen. Teljes mértékben támogatom az, hogy igenis figyelnünk kell az afrofóbia jelenségére, és, er, és ide tartozik az a borzalmas macserátai bűncselekmény is. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hiszen a helyzet még rosszabb is lehet. Szeretném megköszönni a jelentést, ezt a nagyon részletes jelentést. Tudjuk, hogy az ügynökség nem rendelkezik elég forrással, és ennek ellenére kiváló munkát végez. Az a rész érdekelt, főleg ami a migrációval foglalkozott, tehát nem csak a fogadóállomásokon, a hotspotokon tapasztaltak voltak érdekesek, hanem hogy az összfolyamat hogyan zajlik. Múlt héten Iránban jártam egy parlamenti delegációval, és szégyeltem magam, mert nagyon gyakran lebecsüljük, lebecsméreljük Iránt, de 80 millió lakosa van, és 3 millió menedékkérőt fogadtak be. És garantálják az oktatás számukra, nem csak a gyerekeknek, de másnak is. Hiszen a legtöbb menekült afgán. És eh, nagyon-nagyon szégyeltem magam, és szégyeltem magam az Európai Unió nevében is. Amikor láttam, hogy Irán mennyit tesz. Egy olyan ország, amiről mi általában negatívan szólunk. De igazából nagyon sok minden nevetségesnek tűnt számomra. De most szeretném feltenni a kérdést. Azzal foglalkoznak, ami az Európai Unióban történik, de azért van felelősségünk bizonyos tagállamokkal szemben, hiszen egyszerűen kiszervezik a felelősséget más országokba. Például Líbiából, európai adófizetők pénzéből tartják fogva, kínozzák a menekülteket. Azokat, akik megpróbálják elérni Európát. nem tudom, hogy volt lehetőségük meglátogatni olyan helyeket, akik ott kiképzik az embereket? Mm, támogatom abban, hogy több hatalmat kapjanak, hogy főleg akkor, hogyha belenézünk, hogy a büntető esetekben milyen igazságügyi és rendőrségi együttműködés van. De van egy ország, Például, hol megöltek egy újságírót, ez Málta. És Máltán látjuk, hogy igazából akadályozzák a rendőrség munkáját, akadályozzák az igazságszolgáltatás munkáját, és szerintem itt az alapjogi ügynökség fellépése nagyon hasznos lenne. Tehát szerintem ebben a konkrét esetben igen nagy a felelősségük. Most köszönöm szépen, és most Michael-t megkérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok válaszokat adni. Konnicsi asszony, ami a gyerekekre és az internetre vonatkozik, illetve hogy az emberi jogokat hogyan próbáljuk megőrizni az interneten és védeni. Egy új projektünk van, amelynek a neve az emberi jogok és az algoritmusok. Tehát itt az emberi jogi szempontokat technikai szempontból vizsgáljuk meg, tehát az algoritmusok, különféle emberi jogi panaszok helyzete. Ezen kívül a média készségeket is szeretném szeretnénk fejleszteni, tehát hogy jobban kezeljék az internetet. Ami az Eurodoc kontextusát illeti, örömmel emlékeztetek arra, hogy az ügynökségünk erről a témáról benyújtott egy véleményt a parlamentnek 2016. december 22-én. És ebben a véleményben pedig az emberjogi panaszokra koncentráltunk, elsősorban a gyermekekre. Tehát például, hogy erőszakot használnak, amikor egy gyerektől új lenyomatot veszne. tehát a terrorizmus elleni fellépés és a muszlimokat érő diszkrimináció, vagy az afrikai eredetű emberek elleni diszkrimináció ellen fellépünk. Az idén egy új eszközt vezetünk be, tehát hogy a rendőrségi profilírozás teljes mértékben az emberi jogok tiszteletben tartásával történjen. És most Bóni úrnak válaszolok. Írunk egy jelentést, bocsánat, nem jelentés, hanem egy új kutatás lesz majd az antiszemitizmusról az idén. És ez 2018. decemberében jelenik meg várhatóan. Tehát itt az Európai Unióban növekvő méretű antiszemitizmussal foglalkozunk. Bóni úr azt kérdezte, hogy igazából hogyan látjuk bizonyos tagállamokon az emberi jogok és a jogállamiság helyzetét. Igen, meg kell vizsgálni az igazságügy helyzetét, és a vizsgálatok eredménye természetesen hozzáférhetővé tesszük. Javasoljuk Bóni úr javaslatát, hogy a parlament ismét foglalkozzon a civil társadalomra vonatkozó javaslatokkal, és nagyon örülnénk, ha ez megtörténne. És a bizottság is ugyanebben az irányba mozdul el. Jurek úr, köszönöm szépen a megjegyzéseit. Tehát ezek a dolgok, amelyekről szólt, nem feltétlenül európai kompetenciát jelentenek, tagállami kompetencia. Gardini asszony, a biometrikával történik haladás, az eddigi gyakorlat nem amiatt van, hogy rosszak a jogszabályok, hanem az, hogy rosszul alkalmazzák a jogszabályok. És ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Kiadunk egy kézi könyvet a gyakorlati szakembereknek, és ez májusban kerül majd publikálásra. A fórum tekintetében igen, ugyanúgy látjuk a helyzetet, mint ön, tehát is nagyon örülök, hogy ennyire sokszínű lesz majd a fórum. A forráshiány, igen, a parlamenti képviselőknek majd benyújtunk javaslatokat, hogy hogyan lehetne az alapjogi ügynökséget jobban támogatni az európai forrásokból. November 28-án egy jelentést adunk majd ki. A címe az lesz, hogy milyen feketének lenni az Európai Unióban. Tehát itt a szubszaharai lakosság európai helyzetével foglalkozunk. Gomes asszonynak a következőt mondom. Hát az Európai Unió földrajzi területén tevékenykedünk. És itt van a biometrikus jelentés, tehát hogy például mi történik az Európai Unión kívüli nagykövetségekkel, hiszen ott, düntenek, ott gyűjtenek anyagokat. És a parlamentnek van egy biztonságos országokról szóló listája, de pillanatnyilag még a kapacitásaink nem elégségesek, hogy ezt eh, átdolgozzuk. Köszönöm szépen a Máltára vonatkozó ajánlásokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Michael, thank you for being so succinct. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ennyire összefogottan beszélt, mert eh, az időn korlátozott, és a, köszönöm, hogy a Málta ügyet is megemlítette. Kétségtelen, hogy az ügynökség nagyon nehéz munkát végez, és eh, Köszönöm, hogy reagált Boni úrnak a felvetésére, és ami stratégiai kérdése, anyagok felhasználása, illetve vannak mutatók arra vonatkozóan is, hogy mit szeretnének majd a jövőben, és ez is, erre is reagált. Ez egy folyamatosan alakuló helyzet, és fontos, hogy a továbbiakban is kapcsolatban maradjunk. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, ha mindenki készen áll, akkor most átérhetünk a szavazásra. Kérem, hogy foglaljanak helyet. We, um, so we have the opinion on the annual report 2016. Az éves jelentésről lesz szó, az unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Barbara Kudiska az előadó, jelentéskészítő kéri a szót. Igen, egy percben. Öt kompromisszumos javaslatunk van, és nagyon javaslom, hogy fogadjuk el a kompromisszumokat, tehát szavazzuk meg őket, és szeretnék összetett mondani valamennyi árnyék jelentéstevőnek. Nagyon jó volt az együttműködés, köszönöm. Köszönöm, Barbara. Akkor az ön jelentésével kapcsolatos szavazás ez, és akkor Eh, köszönöm szépen, Barbara. Mindenki készen áll akkor? Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító és tizenegyes, azonos csak megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tizenkettes megnyitom a, módos, a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Elnézést, négyes, javítja az elnök, megnyitom a szavazást. Köszönöm, Tomasz. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, és akkor név szerinti szavazás az egészről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 igen szavazással, 8 ellenszavazás, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen, és gratulálunk a szerzőnek. Ezzel a szavazásnak vége, kedves kollégák!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 Kedves kollégák, szeretnénk rátérni a következő témára, úgyhogy a termet csendben hagyják el, kérem. Következő témánk a tízes pont. Ez az Európai Unió és a Barbados közötti megállapodás a vízumkönnyítés Mauritius és a Barbadoszi szigetek. Pavel úrnak adom meg a szót. Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, mint az ajánlásnak a szerzője, amely tanács elé kerülő javaslatról van szó, hogy harmadik országoknak vízumkönnyítést adjunk. Nem akarom felsorolni őket, valamennyien ismerik a fő változásokat, a, javasolt a bizottság. Az első, a megállapodás a hat ország és az Unió között azt jelenti, hogy vízumentesen utazhatnának az Európai Unióba, illetve ezen hat országnak a ö, maximum 90 napos időszakra ö, a három hónap helyett hat hónap lenne az első belépéstől számítva az új megállapodás az Unió, a Bahama, Commonwealth is befogadja. A másik nagy változás, hogy a, az Unió megfogalmazás kerül be a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, az Unió önmagában konszolidált ö, ö, jogi személyé vált. Szeretném azt is megjegyezni, hogy a vízómentesség a, ö, vonatkozik a diplomata útlevél és egyéb személyekre is, kivéve azokra, akik fizetett tevékenység végzésére érkeznek ez pedig a kapcsolatok elmélyítését teszi lehetővé az Unió és a hat ország között, politikai párbeszédet erősíti az alkácsi országokkal, és fokozatosan növekednek ezek a kapcsolatok. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy fenntartsuk a partneri kapcsolatainkat és jobb körülmények között. A vízummentesség mindenképpen pozitív jelzés lenne ezen országok számára, és szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy Románia, Bulgária, Ciprus és Horvátországra, hogy a Schengeni terület vízumpolitikáján dolgoznak. Ezt egy közös nyilatkozatban kell, hogy megjelenjen majd, ami melléklete lesz a megállapodásnak, és azon országokat fogadja, hogy a minél előbb bilaterális országokat bilaterális megállapodásokat kössenek a hat országgal hasonló tartalommal, mint amiről ez a megállapodás szól. Február 26-a a benyújtási határidő a módosítókra, és saját szavazás bizottságban önnek kell eldöntenie, és valószínűleg májusban vagy júniusban kerülhetne majd elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm, és említette, hogy hat ajánlásnak a szerzője, és csak eljárási módosítóink lesznek. Szeretném meg, megnézni, hogy az árnyék tevők közül van-e, aki szeretne szólni. Fallero asszony. Köszönöm Igazából egyre több országról van szó, és egyidejileg megkönnyítjük a vízumot több ország számára, viszont egy ETIAS rendszert is bevezetünk, ami pedig azt jelenti, hogy megnehezítjük bizonyos országok polgárai számára a vízumot. Tehát nagyon jó az, hogy megkönnyítjük bizonyos országok számára, illetve a polgárok számára a vízumot, más részt viszont bezárunk egy ajtót, és megnehezítjük a vízum megkapását. Okay. Thank you, Bodo. Elnök, köszönöm szépen. Alde Zöldek nevében, szelszony. Köszönöm, köszönöm szépen, és gratulálok az elvégzett munkához a vízummentesség érdekében, tehát vízum megállapodásokra. A vízum liberalizálás olyan orsz, az említett országokra vonatkozik. Szeretném elmondani, hogy a vízummentesség a rövid tartózkodások esetében egy nagyon fontos eszköz ez az állampolgárok javát szolgálja, az interkulturális párbeszédet, megértést segíti, és e a határok nélküli világhoz való tartozás élményét erősíti. Ugyanakkor szeretnék a bizottsághoz fordulni, hogy azért a parlament, mint társ jogalkotó nagyobb átláthatóságot kellene, hogy biztosítsanak, amikor ilyen jelentőségű dolgokat készítenek elő. Több információt kellett volna adni, több konzultáció, statisztika, munkára lett volna szüksége az Európai Parlamentnek valamennyi fázisban, de különösen amikor megkötnek egy ilyen megállapodást, és nem utólag kéne ezt biztosítani. Néppárt nevében Rade úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A víza, vízummentességi megállapodások nyilvánvalóan fontosak ezen országok állampolgárai számára, és mutatja, hogy az Európai Unió politikai-gazdasági fejlődését támogatja ezen országoknak csak fel kell frissíteni ezeket a megállapodásokat, az európai joghoz kell igazítani. Egyet értek Powell úrnak a javaslatához, járuljunk hozzá a megállapodásokhoz. Ugyanakkor szeretném felkérni az Európai Bizottságot, hogy ezeket a megállapodásokat időben terjessze elő a parlamentnek, egyetértési joga van még a megállapodások megkötése és hatályba lépése előtt, nem pedig egy évvel utána nagyon is kollegiális lépés lenne, hogyha ezt a két intézmény így kezelni. Remélem, hogy a jövőben a kollegialitás szelleme uralkodóbbá fog válni. Ezek a megállapodásokat ismételten módosítani kell majd annak érdekében, hogy figyelembe vehessük, hogy Bulgária, Románia része lesz a belépési és kilépési rendszernek 2020-tól kezdődően. Remélem, hogy az Európai Bizottság már elkezdte az ezzel kapcsolatos munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Más árnyék jelentés tevő nem kíván hozzászólni. Pavel úr. Ja, mégis? Vezsi asszony. Nem lát, elnök úr, pedig itt vagyok pont önnel szemben. Ez, ami itt elhangzott a kollégák részéről, én is 2009 óta követem ezt az ügyet, tehát saját értékelésem is van. Az én frakcióm általában támogatja a vízum liberalizálásokat az elhangzott okok miatt, amit a liberálisok is elmondtak. Szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a ö, politika azért erősen változó, ami ezek az országok esetében, amiket itt felsoroltak, ez nagyon fontos. Olyan országokról van szó, ahol a ö, vízumliberalizálás elsősorban az európaiakat fogja szolgálni, nagyon szép ö, nyaralási célországok, ö, és fontos, hogy igazi partnerséget hozzon ez a vízumliberalizálás. Nyilván például a tunéziai barátaink esetében is ugyanez, például ő számukra nagyon komoly nehézségeket van, sújtják őket, hogy olyan tárgyalások kezdenek, ami mindkét partner számára hasznos lenne és csatlakozom ahhoz, ami elhangzott az átláthatóság kérdésével, illetve az európai megállapodásokat, szerződéseket tiszteletben kellett tartani. Tehát az Európai Parlamentet, Gabriel asszony hosszú ideig kezelt ezek ügyeket, ő több alkalommal is hangsúlyozta, felhívta a figyelmet ezt a, erre a problémára továbbra is hangsúlyozni kell, mert egyébként egy kicsit eh, azt jelenti, hogy nevetségesé válik az Európai Parlament és a jogai, hogyha minket mindig csak utólag tájékoztattak a már lezajlott tárgyalmásokról. Előtte kellene minket megkeresni, még mielőtt a megállapodások megkötésre kerülnek. Egyébként értelmetlen az egész. Thank you, Marie Christine. Köszönöm, Marie Christine. Emilio. Szeretném megköszönni a tárnyékjelentéstevők munkáját, és várom a közös munkát. Anna, csak kérlek röviden. Én Mari Krisztin Verzsiához csatlakoznék, és az ő felhívásához. Valóban itt arra van szükség, hogy ez egy fontos téma, vannak olyan országok, amelyek jelenleg, ugye itt a pénzmosás helyszíneként is ismerté váltak, és nem csak erről van szó. Van itt egy olyan ország, amely igen aktívan részt vesz a pénzmosásban, egy botrány is kialakult itt most Málta kapcsán, gyakorlatilag az európai állampolgárság kiárusításán keresztül gyakorlatilag a pénzmosókat hozzák be Európába. En, egy cégen keresztül, Saint Kit, illetve egy kis országon keresztül, Szent Kitts névészen keresztül valóban kihasználják az egész rendszert és ezen keresztül pénzmosási rendszereket építenek be Európába olyan embereknek kedvezve, akik nagyon gazdagok, akik globális polgárként élnek, és ki tudja egyébként honnan szerezték a pénzüket, a gazdagságukat, a vagyonukat, de az biztos, hogy sokszor bujkáltak az adóhatóságok elől, és gyakran akár bűncselekményekből is származhatnak a vagyonaik. Úgyhogy azért legyünk itt nagyon óvatosak. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását. A módosítások beterjesztésének határideje február 26 dél. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most pedig van egy kis időnk következő napirendi pontunk 10 óra 40 perckor kezdődik, ez az interoperabilitás, és az elektronikus fizetőrendszerekre vonatkozó rikázt anyag. Skripek úr itt van-e? Nincs még itt. Hát akkor, kedves kollégák, miután nincs még itt a jelentéstevője a következő napi rendi pontnak, 10 óra 40 perckor fogjuk folytatni a munkát. Kérjük, hogy addigra mindenki jöjjön vissza. És akkor, akkor majd az interoperabilitás témáját meg tudjuk vitatni. Köszönöm. So suspension till 10.40. Um, dear colleagues who are waiting for the interoperability point. Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. 11-kor kezdjük. Nagyon sajnálom a késéseket, de hát itt a tagjaink, de Szipilis úr boldog, és uh, igazából az a helyzet, hogy 11-kor kezdjük a 16-os pontot, amelynek a cím az interoperabilitás. Tehát még két kollégánk van, tehát akkor 11-kor kezdjük.

So, colleagues, with some minutes of delay, we will... Kedves kolléganő kollégák, néhány perc késéssel folytatjuk a napirendünket. A következő napirendi pont az interoperabilitásról szól, és pedig közelebbről az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága. A irányelvre vonatkozó javaslatban a TRAN szakbizottság, az illetékes bizottság és a koordinátoraink úgy döntöttek, hogy egy véleményt írnak, és a mi véleményüknek az előadója pedig Skripek képviselő. Tehát az illetékes főigazgatóság is képviselve van, és most rögtön átadnám Skripek úrnak a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a javaslatért. Az irányelv átdolgozásra kerül, és pedig az elektronikus útdíjszedési rendszerek átláthatóságáról szól. Nagyon fontos, hogy ennek az alapja a mozgás szabadsága az Európai Unión belül. Az átdolgozás azért szükséges, mert az elektronikus údíszedési rendszerek piaca is megnyílik az Európai Unióban a tagállamok számára, és célunk az, hogy igazából minden Európai Unióban közlekedő gépjármű egy olyan berendezést kapjon, amelyel az útdíszedés megvalósítható. Tehát ezzel nagyon sok időt és energiát lehet megtakarítani. Tehát egy útdíj fizetési készülékre lenne szükség, és nem kellene rendszeresen megállni, útdíjat fizetni, hanem elektronikusan, egyszerűen be lehetne fizetni az útdíjt. Ez még nem létezik a gyakorlatban, de az biztos, hogyha ez megvalósul, akkor nagymértékben megkönnyíti azok dolgát, akik gépjárművel közlekednek az Európai Unión belül. Ez az egységes belső piac fejlődése tekintetében is nagyon jó lenne. Eléggé problematikus ez a dolog azért, mert igazából nem működik megfelelő módon a tagállamok közötti együttműködés. Vannak még olyan tagállamok, ahol nincsen útdíj, és a fizetési rendszerek is különbözőek. De ezzel a rendszerrel lehetővé válna, hogy egy gépjármű tulajdonosát be lehessen azonosítani, és azt is hangsúlyozom, hogy nagyon fontos különbséget tenni, ahol az UDI fizetés szabálysértésnek minősül, tehát ebben az esetben büntető eljárása is szor, sor kerülhet, de van olyan ország is, ahol nem veszik olyan komolyan ezt, és körülbelül olyan súlya van, mint hogyha valaki nem fizet a parkolásért. Tehát igazából két rendszer van, az egyikben súlyosabb kihágás, az UDI nem fizetés, a másikban nehezebb. Viszont a kérdés az az, hogy hogy lehet az útdiakat utólag behajtani, hogyha valaki nem fizet. Tehát itt mindenképpen adatcserére lenne szükség, egy sokkal intenzívebb adatcserére. De úgy gondolom, hogy mindenképpen módosítókra van szó a bizottság eredeti javaslatához. Én például olyan intézkedéseket javasolok, amelyek teljes mértékben megfelelnek a személyi adatok védelméről szóló jogszabályoknak. Mindenképpen garantálni kell, hogy ezeket az adatokat egy bizonyos célra, egy bizonyos időben lehet csak felhasználni csak is az elektronikus útdíj fizetés céljára lehet ezeket az adatokat tárolni. Tehát azok a gépjárművezetők, akik például nem használnak biztonsági jövet, vagy alkoholos befolyásoltság alatt állnak, tehát erre nem vonatkoznának az adatok. Tehát ilyen célokban nem lehetne őket felhasználni. Nagyon fontos az, hogy az elektronikus útdíjat megfelelő módon lehessen behajtani, ez pedig csak is a tagállamok közötti megfelelő adat cserével lehetséges. Természetesen fenn kell tartanunk a szubszidiaritáshoz az arányosság elvét, tehát nem akarunk járulékos administratív terhet róni a tagállamokra, csupán egy hatékonyabb rendszer szeretnénk bevezetni. A rendszer kiterjeszthető, például a parkolási büntetésekre is. De hogyha egy tagállam nem fizet, hogyha egy tagállamban nem, valaki nem fizet, és ezt bűncselekménynek minősül, akkor ez más elbánás, elbírálás alá esik, mint ahol ez csak szabásértés. Most pedig eh, szeretném megköszönni kollégáimnak az együttműködést, nagyon jó megjegyzéseket kaptam, nagyon jó módosítókat kaptam, és biztos vagyok benne, hogy a módosítók gazdagítják az eredeti javaslatot, és hogyha a gyakorlatba is átültetjük, akkor az egész rendszer sokkal hatékonyabb lesz, és üdvös a tagállamoknak és az Európai Unió gazdaságának is nem szabad elfelejtenünk, hogy a belső piac ezt a lehetőséget is megadja. És hogy igenis fizessenek büntetés, akik nem tartják be a szabályokat. Két árnyék előadónk van a teremben, és szeretném megkérdezni, hogy szeretne-e más kérdést feltenni? Úgy látszik, hogy nem. Sógor úr, igen. Köszönöm szépen, üdvözlöm a bizottságnak a javaslatát az új jogszabályhoz, illetve hogy ezt hatékonyabbá tegye és épp próbálja elérni a, ami a libének a hatáskörét és az átdolgozását illeti az irányelvnek, a személyi adatok védelme és az adatokhoz való jog egy, és a kifejezett utazá, utalás a 16-os pontjára az EOMSS-nek, ez azt jelenti, hogy a tagállamok teljesítik a kötelezettségeiket a felhasználással, illetve az adatok időszakos tárgy, tárolásával, illetve az arányosságot betartják a személyi adatok felhasználásával. Hasznos lenne még megemlíteni a nemzeti kontaktpontot is, hogy az információ csere, ami szükséges ahhoz, hogy a ki nem fizetett díjak beszedhetőek legyenek. Ez a 2B pontban van, hogy a díszedő az lehet egy magánvállalat is, és ebben az esetben is kellene, hogy legyen mód arra, hogy a kikényszerítse a fizetést, és ilyen esetben is szükségesek az információk a díjbeszedéséhez. Úgy gondolom, hogy még egy pont valamiről beszélhetnénk a jelentéskészítővel. Ő, ő korlátozni kívánok aránya a delegált aktusoknak a meghozatalát a bizottság részére öt évre. A kötelező adatcsere a tagállamok között, az alapvetően a 2015-ös irányelv alapján történik, a, illetve az közúti biztonsággal össze, egy, összefüggő bűncselekményekre. Ezért fontos, hogy az öt évre hozandó delegált aktus. Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy a hatalom delegálás az hasonló időszakra meghosszabbítható, amennyiben nincsenek ezzel kapcsolatban ellenvetése a parlamentnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mária Körkini következik. Sigur că este un uh, raport important. Este bine că um, a existat această preocupare. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a bizottság erre a témára felfigyelt egyetértek az előttem szólóval, a szubszidiaritást és az alanyosságot mindenképpen figyelembe kell venni, de ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy kellő egyensúly legyen, hogy a, ha csak a használóknak kelljen kifizetni ezeket a díjakat. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Szeretném elmondani a frakcióm által képviselt álláspontot is, hogyha a díjak és a szankciók különbözőek tagállamonként, akkor nagyon nehéz lesz az üzemeltetőknek eh, mindenről tudomást szerezni. Hogyan lehet, eh, hogy egy kis szolgáltató honnan fogja tudni, hogy mit történik a más tagállamokban? engem meglepett az, hogy különbségek vannak, hogy az egyik tagállamban csak egy pénzbírság, a más tagállamban meg akár börtönbüntetést is lehet kapni ugyanazért a jogsértésért. Tehát az önmagában egy akadály, hogy minden tagállamnak a szabályait kellene tudni. És fontos az is, hogy ezek a módosítások elérjék a céljukat, tehát átláthatóbb legyen a rendszer, és egységesebb legyen az egész folyamat. Nem szabad, hogy ez több költséget hozzon magával. Beszéltem erről különböző üzemeltetőkkel, és nem találtunk igazán jó megoldást arra, hogy hogyan kerülhető el az, hogy egyesek ne fizessék ki az útdíjat. Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy ez a későbbiekben nem fog megtörténni. Saját frakciómban konzultáltam többekkel, és 26-áig majd benyújtom a módosítóinkat, de remélem, hogy megfelelő kompromisszumokat fogunk találni annak érdekében, hogy a bizottság javaslatán javas, javítsunk el elnök, köszönöm szépen, nem láttok más, lást, hogy még valaki szeretne kérdést feltenni, de akkor most a bizottságnak adnám meg Grappini asszonynak a szót, és lehet, hogy a jelentéstevőnk is szeretne még szólni hozzá. Susikur öné a szó. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy engem is meghívtak Két szót szeretnék csak hozzátenni a jelentéshez. Először is úgy gondoljuk, hogy a személyi adatok védelme a javaslat keretében ö, alapvetően fontos, és üdvözöljük a parlamentnek a módosítóit, amik arra irányulnak, hogy jobban keretek közé szorítsuk ezt az aspektust. Két pontot említenék meg, amelyel nem igazán értünk egyet. Az első az a javaslat, hogy kettős jogalap legyen, ami általában kivételes eljárás. Itten a javaslatnak a célja az főként a ne, nem látjuk okát annak, hogy kettős jogalap legyen. A másik pedig a négyes ö, ö, módosító a jelentésben. Egyetértünk azzal, hogy a személyi adatok ö, felhasználása, feldolgozása keretek között kell, hogy történjen. Itt nem csak az interoperabilitás ö, jelenti, hanem a jobb szabályvégrehajtást is. Ami pedig Grappini asszonynak a kérdését illeti, szerintem nem csak az útdíj esetében van az a probléma, hogy az üzemeltetők vagy mások nem tudják, hogy más tagállamban milyen szabálysértési díjszabások vannak, hogyha mondjuk valaki elmegy és egy másik országban megüt valakit, akkor nem fogja tudni, hogy azért feltétlenül milyen büntetést fog kapni tehát ez nem egy specifikus dolog. Mi azt javasoljuk, hogy legyen lehetőség arra, hogy azonosítható legyen a bűncselekményt vagy a szabálysértést elkövető, és azt nem gondoljuk, hogy a szubszidiaritás elvében ahhoz is jog lenne, hogy harmonizáljuk teljes mértékben a büntetéseket hanem az az főszabály, hogy a büntetéseknek arányosnak, elrettentőnek kell lennie, és van még egy harmadik is, amire most nem emlékszem, de hát ez mindenütt így szokott lenni, tehát visszatartó ereje kell, hogy legyen. Tehát nem a teljes harmonizáció irányába szeretnénk menni az egész unióra vonatkozóan. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Skripek úr, nem tudom, hogy szeretne még valamit hozzátenni jó, akkor tájékoztatjuk önöket, hogy módosítók benyújtása 20, február 26-a 12 óra, és a 104-es szabály, eljárási szabály szerint történik az átdolgozás, tehát kötelezően indoklást is elő kell terjeszteni, hogyha módosítást adnak a a javaslat kvalifikált részéhez. Csak azok a módosítók, amik nagyon fontosak, és a belső logikáját kívánják erősíteni a szövegnek, vagy pedig szorosan összefüggnek más módosítókkal, csak ezek kerülnek majd elfogadásra. Annak érdekében, hogy ezek kellően lefordításra is kerüljenek, 500 karakternél nem szabad, hogy több legyen egy-egy módosító és amikor ezt befejeztük, nem tudom, hogy még szeretne valaki hozzászólni. Jó, akkor jöhet, köszönöm. Good morning. Uh, Jó napot kívánok! Akkor jön a következő napi rendi pontunk. A Schengeni információs rendszerrel kapcsolatos napra kész helyzet. Coelho úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mint ahogyan önök is tudják, november 6-án elfogadtuk ebben a szakbizottságban az Európai Parlament álláspontját az Schengen információs rendszer reformjával kapcsolatban. Itt három fájl volt, a határvédelmi, illetve a rendőrségi együttműködés számunkra a legfontosabb ezekből. Az észt elnökséggel már meg is kezdtük a tárgyalásokat, már november 16-án. Szeretném egyébként megragadni az alkalmat, és megköszönni az észt elnökségnek a fájlokkal kapcsolatos nagyon jó együttműködést. Jó néhány tucatnyi trilógust szerveztünk már mind politikai, mind technikai szinten, és január 1 óta a bolgár elnökséggel is folytattuk ezt a munkát. Tulajdonképpen jól halad a dolog. A két javaslattal kapcsolatban jól haladunk, és reméljük, hogy a jövő héten sikerül lezárni a határvédelmi tárgyalásokat 260 cikk tekintetében. Továbbra is óriási feladatok maradnak előttünk, mert meg kell egyeznünk a bolgár elnökség alatt még. Remélem, hogy a bizottság és a tanács ugyanezeket a célokat osztják. A reform kapcsán az intézményi szereplőknek nyitva kell állnia a státuszkóval kapcsolatos változásokra, ez pedig azt is jelenti, hogy a parlament álláspontját figyelembe veszik. Világosan szeretném kimondani, hogy a parlament súlyát nem kívánom csökkenteni, csak azért, hogy minél hamarabb megállapodjunk. És azt gondolom, hogy a kompromisszumkészség a bolgár elnökség részéről is épp olyan lesz, mint a parlament részéről. Köszönöm szépen, Linász úr! Köszönöm szépen! Csak kiegészítésként Carlos eh, mondani valójához a Schengen információs rendszer tekintetében. Ezzel a fájlal kapcsolatban a kollégákkal együttműködve dolgoztunk itt a szakbizottságban, és azt hiszem, hogy egy nagyon erőteljes közös álláspontot sikerült kialakítanunk. Itt a Libében a szavazás is ezt tükrözte, erre már utalt Carlos is. Természetesen ebben a javaslatban az a lényeg, hogy a Schengeni információs rendszert kötelezővé tegyük a tagállamok számára olyan emberek esetében, amikor um, ilyen kitoloncolási um, határozat született. Örülünk a javaslatnak, és úgy gondoljuk, hogy ezeket a figyelemfelhívásokat be kell építeni a rendszerbe, hogy valóban hazatérjenek azok a személyek, akik nem kaptak menekült státuszt, és javítanunk kell a helyzetet, és a parlament álláspontja szerint a figyelmeztetés életbelépése egy műveleti jellegű gyakorlat és az alapjogokat emellett tökéletesen tisztába vagy be fogjuk tartani. Három politikai szintű egyeztetése került sor, sajnos nem mindig olyan gyorsan, mint ahogy azt szerettük volna, de azért sikerült előrelépéseket elérnünk. Még azért továbbra is vannak nyitott kérdések, az egyik például a döntések végrehajtásával kapcsolatban, vagyis hogy melyik tagállamnak, hogy a tagállam abban a rendszerben hogyan jelzi a kitoloncolást, illetve azokban az esetekben, amikor ezt a döntést elhalasztották, akkor ez megjelenik-e vagy sem a rendszerben. Szeretnénk az azonosítást a ezekben a figyelmeztető rendszerekben megjelentetni, gondolok itt az új lenyomat levételére és az arcfelismerő rendszerekre is. Ugye itt sokszor ez azért sem megoldható, mert az adott személyről az adott személy eltűnik, és nincsen módszer arra, hogy megfelelőképpen azonosítsák őt. Vannak itt még más technikai szintű nyitott kérdések is, az egyik ilyen például a statisztika felhasználása a 6-os és a 11-es cikkekben, a különböző új lenyomatvételi megoldások az egész kézre kiterjedően, illetve szeretnénk ezekben a kérdésekben is hasonló megállapodást kötni. Tehát további technikai szintű egyeztetések után reméljük, hogy sikerül majd megegyezése jutnunk. Végül is jó irányba haladunk. Összességében szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek a konstruktív hozzáállását, és azt hiszem, hogy nagyon jó szellemiségben tudtunk együtt működni. És még egyszer köszönjük Katrinnak a az asszisztenseknek, tanácsadóknak és a titkárságnak a munkáját. Remélem, hogy a végén egy sikeres anyagot tehetünk le az asztalra. Köszönöm szépen, és most jönnek az árnyékjelentéstevők. Miriam Dali nevében öné a szó. Köszönöm szépen. Az SIS egy nagyon fontos adat rendszer, amely kompenzál a belső határokon nem megtörténő ellenőrzésekre. A jövőbeli öm, különböző veszélyforrásokat kívánjuk így kiszűrni. Technikai szempontból fontos ennek a felépítése, erősíteni szeretnénk a megbízhatóságát a rendszernek, és biztosítani a rendszer állandó hozzáférését a nemzeti ö, kópiák ö, kérdésében még ö, nem egyeztünk meg, hogy ezek, ö, ezeket meg kell-e őrizni, vagy sem. Minden esetre nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a terrorista figyelmeztetés nem az arányosság elve szerint, hanem kötelező jelleggel jelenik meg a rendszerben. Sajnos a parlamentben ez nem mindig annyira egyértelmű, pedig ez fontos kérdés a biztonság szempontjából. Aztán rugalmasnak kell maradnia a beutazási kérelmekkel kapcsolatos figyelmeztetéseknek, és nem szabad, hogy a jelenlegi rendszer szerint maradjanak meg a határidők. A szabálytalan bevándorlók esetében megjelenik egy figyelmeztetés, de ezt a figyelmeztetést ezt általánosabb értelemben kellene alkalmazni. Számunkra fontos az európai határok védelme, például azon emberek esetében különösen fontos ez, akik nem rendelkeznek személyazonosságot igazoló igazolványokkal, dokumentumokkal. Tehát ez kulcsfontosságú lenne. A technológia, a biometrikus adatok kapcsán gyorsan fejlődik, és ezért nekünk is új eszközökre van szükségünk itt az Európai Unióban. Az adatkategóriák eldöntésekor, illetve ezeknek a szükségességének a döntésekor nagyon jó mérlegelésre van szükség. Administratív terheket nem szabad, hogy a rendszerre rázúdítsunk. Az SIS rendszerhez való hozzáférés olyan széles körül kell, hogy legyen, amelyek révén a menekültügyi hatóságok is ellenőrzéseket tudnak végezni benne. A visszatérítési javaslatokkal kapcsolatban ö, meg kell fontolnunk még azt, hogy technikai értelemben ez megvalósítható-e vagy sem, de az biztos, hogy a végfelhasználók szempontjából ez nagyon bürokratikus, mert ezen keresztül az egész rendelet célja kérdőjeleződne meg. Tulajdonképpen egy olyan adatkategórián keresztül lehetne ezt a problémát kiküszöbölni, amelyben a végrehajthatóságot lehet igazolni az adott döntésekkel kapcsolatban. Az új lenyomatok, illetve a kézlenyomatokra vonatkozó adatoknál a harmadik országoknak való adatszolgáltatás igen fontos, főként, hogyha a visszatérítési politikánkat hatékonyá akarjuk tenni. Nem szabad, hogy túl nehéz feltételeket teremtsünk az adatszolgáltatás területén, mert így aláássuk a visszatérítések hatékonyságát. És végül pedig a politikai kérdések, amelyek továbbra is az asztalon vannak, a legtöbb kompromisszumot az ICR támogatja. Köszönöm szépen, Birgit Szippel következik. Köszönöm szépen. Miriam Dali kolléganőm nem tud itt lenni, és a nevében szeretném megköszönni a lehetőséget, és szeretném a csapatnak is megköszönni a jó együttműködést és a kiváló munkát. A frakciónk támogatja a tárgyalásokat, és szoros kompromisszumokra törekszik, azonban nagyon lényeges az, hogy a parlament ragaszkodjon a céljaihoz, amikor néhány kulcs kérdésről van szó. Én itt két aspektust emelnék ki. Nem elfogadható számunkra, hogy a SIS rendszerbe riasztást építsünk be olyan emberek számára, akik pillanatnyilag még a visszatérítés folyamatában vannak, hiszen még nem merítették ki az összes lehetőségüket, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az összes lehetőséget kihasználják. A riasztás kiadása véleményünk szerint még nem kompromisszum kész a tanácssal. Éppen ezért Lennars urat felszólítom, hogy a parlament álláspontját úgy alakítsa ki, hogy minden jogi lehetőséget kimeríthessenek a menekültek. A tanácssal való tárgyalások jól haladnak, de igazából konfliktus van, amikor arról van szó, hogy kinek az adatait tegyük be a rendszerbe. Tehát itt a határidők alacsonyabbak, mint az európai elfogató parancs tekintetében. És az átjárhatóság is három évig terjed. Mi ezt szorgalmazok, azonban a szakbizottság támogatja a bizottság eredeti javaslatát, és ezt tudomásul kell vennünk. De világosá kell tennünk Coelho úrnak és a tanácsnak, hogy a jelenlegi tanácsi javaslat eh, igazából Bianco csekket jelent abban a tekintetben, hogy kit vegyenek be a rendszerben. Ez számunkra nem elfogadható, hiszen ez lehetővé teszi, hogy eh, különféle szabálysértések miatt is bekerüljön valaki a rendszerbe, például gyorshajtás, vagy nem kifizetett parkolás miatt. Tehát természetesen más elbírálás alá esik egy komoly büntény, vagy a terrorizmus. És ezekkel szeretnénk a trilógusba menni. Köszönöm. Birgit? Nem tudom, hogy más tagok szeretnének-e hozzászólni. Nem? Akkor az előadó szeretne válaszolni? Akkor jó. Csak egészen röviden. Igen, az Európai Parlament álláspontjához ragaszkodunk, de igazából mit szeretnénk elérni. Tehát, hogyha a riasztás rendszerét bevezetjük, akkor az a realitás, hogy itt a tagállamok között nagyon nagy különbségek vannak. És mindenképpen harmonizációra van szükség. Különben nagyon különböző módon fogják a tagállamok kezelni a riasztás kérdését. Tehát a status quo az, hogy ez nemzeti kompetencia. Tehát bármilyen lépést teszünk, el kell érnünk egy bizonyos harmonizációs szintet, és ez politikailag haladás lesz. És itt természetesen eh, szükségünk van a tanácssal elérendő kompromisszumra. És éppen ezért nagyon lényeges a kompromisszum. Az utolsó megoldás valószínűleg nem lesz annyira kemény, mint amit a parlament szeretett volna az elején, és valószínűleg nem lesz olyan könnyű, amit a tanács pillanatnyilag szeretne. Tehát megnézzük, hogy mi lehet és hogy milyen lesz az utolsó, a végső kompromisszum. Köszönöm, Carlos! Ezt a pontot lezárjuk, és most mindenkit megkérek, hogy csatlakozzon hozzánk egy együttes ülésre a FAM szakbizottsággal, és így átmegyünk a 3E2-es terembe. Köszönöm szépen. Tehát 3E2-es.